plenáris ülésterembe, ez egy tűzvédelmi gyakorlat volt, tehát nagyon jó, hogy ismét találkozunk. Az következő napi rendi pont a Rapkai úr jelentése a parlamenti Mon- Upspaszki képviselő mentemi jogának védelme, nem lesz vita. A frakció elnökök ezt így döntötték el. A frakció ö, nevében szólnak először Rapkai úr, a jelentés készítői kapszót, utána a frakció képviselői. Köszönöm szépen, elnök úr! Egyék meg, hogy egy mondatot mondjak az előző vitához, a napirendhez, illetve a Demagrisis mentemi ügyben is szeretnék szólni. Ott is vagyok jelentéstevő. A napi rendben nincs vita erről a kérdésről, csak szavazás. Szeretnék arra utalni, hogy de magisztrész öt eljárással néz, amit egy eljáráson van szó, eléggé e, ellentmondásmentes, a többi eljárásnál meg kell hallgatnunk még de magisztrész urat. Egy pillanat, mondja az elnök. Természetesen igaza van, nagyon jó, hogy ezt nyugodtan elmondja, Igaza van, nincsen olyan politikai frakció, amely vitát kért volna ehhez a napi rendi ponthoz. Mármint eh, a mentemi jogi kérdéshez, de Magisztis úr egyében. Ebben az összefüggésben egyenesen szavazni fogunk róla, ahogy már említettem. Mostani ügy Úsz Pászkics itt lesz vita méghozzá a liberálisok az ALDE kérésére, az Európai Parlamenti ALDE kérésére, mert az ALDE frakció vitát kért ehhez a napi rendi ponthoz, éppen ezért lesz is ilyen vita. De Magisztis úrnál ilyen kérvényről nem lehet beszámolni. Jó, hölgyeim és uraim, az idő indul. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja hogy csak tisztázni szerettem volna, mert kollégák kérdést tettek fel erre vonatkozóan. Ami Ószpászkécs kolléga mentelmi jogát illeti, nem erről van szó. Ószpászkics úrnak nincsen parlamenti mentelmi joga. A parlament szeptember 7-én 2010-ben, egy jó évvel ezelőtt, felfüggesztette Uszpászkics kolléga parlamenti mentelmi jogát. Uszpászkics úr kérése új információk alapján úgy gondolja, hogy ismét megkaphatná a mentelmi védelmet. A mentelmet. Miről is van szó? Oszpászkics úrnak azt vetik a szemére, ha a litván bűnöző szervek azt mondják, hogy a párt jog, pártörvény és az adótörvény ellen védkezett 2004 és 2006 között, amikor pártjának elnöke volt. 2004 és 6 között nem volt tagja ennek a háznak, de a Szejma, a litván parlament tagja volt. 2008-ban felfüggesztetik a mentemi jogát. És eh, azután választották meg 2009-ben, és lett Európai Parlamenti Képviselő, akkor egy új mentelmi joggal ruházták fel Európai Parlamenti Képviselőket. És mi feladatunk ennek a kérdésnek a megvizsgálása? Két meghallgatáson vettünk részt, elmondom, mert azt mondják, hogy nem volt lehetősége elmondania, hogy miről van szó. A bizottságban két meghallgatást tartottunk. Elnök úr, tisztelt kollégák, nem tudom, hogy Oszpászkics úr bűnöse vagy sem, azt sem tudom, hogy ártatlan-e, azt mondja mindig, hogy ártatlan, nem tudom. De ez nem az én feladatom eldönteni. Nem is az önök feladata eldönteni. Nem önök döntenek, nem mi döntünk erről. Az igazságügyi hatóság a tagállamban, Litvániában dönt erről. Mi arról döntünk, hogy két olyan aspektus van-e, amely oda vezet, hogy parlamenti mentemi jogát, amelyet élvez parlamenti képviselőként, hogy ezt fenntarthatja-e vagy sem. És hogy más eljárásban részesül-e, mint más állampolgár, litván állampolgár. Arra vagyunk hogy hogy nincs erről szó, mert két lehetőség van. Az egyik lehetőség az az, hogy egy ilyen eljárás keretében megakadályozzák abban, hogy szabad politikai véleményét kinyilatkoztassa képviselőként. Az adótörvény eh, megsértése nem kapcsolódik a szólásszabadsághoz. A második lehetőség az, hogy ezzel az eljárással politikai eh, tevékenységében üldöztetésnek van kitéve ennek, ezen el lehet gondolkozni. De két meghallgatás követően Miután még egyszer megkérdeztük a litván hatóságokat, arra az eredményre jutottunk, nincs erről szó. Tehát nem tehetünk mást, mint hogy felfüggesztjük a mentemély jogát. Oszpáckics kolléga elment az előbb a bírósághoz, szíve joga. Elment az első ö, ö, bírósághoz. Azt kérte, hogy vonjuk vissza a döntésünket, illetve hogy függesszük fel a további tárgyalásokig. Az Európai Bíróság ezt elfogadta, de elutasította az egyszeri utasításra vonatkozó kérvényt. Ószpászkics úr azt mondja, hogy újabb ismeretekkel a Wikileaksben olyan dolgokat tettek közé, amelyek az őt erősítik meg. Tehát azt kéri, hogy ne vegyük fel újra az eljárást. Visszavonná Európai Bíróság ne benyújtott kérvényét is. Én ettől mindenkit óvaintek. Én mindenkit óvaintettem attól, hogy így járjunk el, ennek ellenére visszavonta kérvényét az Európai Bíróságnál. Volt egy új meghangatás, amely új dolgokkal, eredményekkel foglalkozik, és úgy döntöttünk, az új ismeretek fényében lehet, hogy ez a litván eljárás szempontjából van jelentősége az új ismereteknek, de a mentemi jogi kérdésben nincs ennek semmi hatása. Meghallgattuk több ülésen, meghánytuk, vetettük a dolgot, és meg vagyunk arról győződve, nincs más lehetőség. Nem áltatlanságról vagy bűnösségről döntünk, csak arról, hogy valóban előjogokkal, kiváltságokkal rendelkezhet-e, egyik dolog tehát, politikai szabad, szólásszabadság, második, politikai üldözés idézőjelben. Éppen ezért nincsen semmi más lehetőségünk, mint hogy kitartunk amellett, hogy oldják fel mentemi jogát. Nem vonjuk meg tőle, mert elvont, megvonták tőle a mentemi jogot. Az én jelentés tervezetem tehát arról marad, arról szól, hogy a mentemi jogát visszavonva tartjuk, nem kapja vissza. Köszönöm szépen jelentéstevő úr. A politikai frakciók nevében, a néppárt nevében, Tadeusz Zvietka kolléga. Köszönöm szépen. Én hét éve vagyok ennek a tagjának a bizottságnak, ez a megtiszteltetésért. És tíz ilyen kérvényel, indítványjal foglalkoztunk, amelyek mentelmi jog megvédésével vagy feloldásával foglalkoztak. Világosan szeretnék valamire emlékeztetni. Bernard Rapkai elmondta, még egyszer ö, kiegészíteném. Az Európai Parlament az a parlament, amely felülemelkedik a többi parlament felé, Európai Parlament felé, fölé. Ami a képviselőket illeti a jogot itt vannak bizonyos korlátozások. A mentelem kérdése akkor kérdőjelezhető meg, ha valaki saját országa igazságszolgáltatás előtt kell beszámoljon, ennek nincs köze az Európai Parlamenti mandátumának gyakorlásával lehet, hogy szimpatikus nekem Oszpászkics úr, az Európai Parlamentben végzett munkáját nagyra értékelhetem, de azt kell mondjam, hogy a hosszú vitát folytatva, amelyet a néppárti frakcióban folytatunk, meg vagyunk győződve arról, hogy egy dolog a szimpátia, de a jog betűje egy másik dolog. Tehát azt kell képviselnünk, amelyet évek óta képviselünk, ha egy tevékenység valamilyen módon kapcsolódik a mandátum gyakorlásához, európai parlamenti képviselői mandátum gyakorlásához, akkor nincs lehetőség arra, hogy az Európai Parlament a mentemi joggal foglalkozzon. Ezt mm, Bernard Rapkai úr elmondta több példa segítségével. Az Európai Parlament egy évvel ezelőtt megvonta a kolléga mentemi jogát. Most persze a kérdés volt tehetjük, hogy ez helyes volt-e vagy nem. Elnök, köszönöm szépen az ALDE nevében, Graham Watson. Köszönöm szépen, elnök úr. Uspaszki úr oroszul tud, litván, oroszul ö, tud, és ö, nagyon furcsa szereplő Litvániában. Vannak olyan politikai pártok, amelyeket ö, el, beárnyékol az ő sikere, és úgy látom, hogy üldözik őt ezt a polgári ügyet a pártja ellen fordítják, gyakorlatilag üldözetetésről van szó. Amikor a jogi bizottság először vizsgálta meg mentelmi jogát, akkor világosnak látszott a helyzet, és visszavonni, visszavontok kívánni a mentelmi ügyét. Azot, mentelmi jogát azóta azonban új elemeket találtunk ebben az ügyben. Brzezaskasz régi ö, miniszterelnök bevallotta, hogy hamis vádakkal illették Uszpaszki urat, és az elnök is elmondta azt, hogy öt évvel ezelőtt a belbiztonság arra kényszerítette az elnököt, hogy a kollégánk ellen fordítsa az igazságszolgáltatást. Éppen ezért öten is, éppen ezért el kell mondanom azt, hogy 90 szavaztak Uszpászki úr ellen, és 5 kolléga pedig mellette a jogi bizottságban. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy az első vonalas politikából ki szeretnék szorítani Uszpászki úr pártját, és ezért azt mondom ma, hogy védjük meg az ő ment- mentelmi jogát. Köszönöm szépen, hogy az elnök Valdemár Tomaszewski következik, tessék. Panie przewodniczący, koleżanki... Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr! Kedves kollégák! Nagyon bonyolult ügyről van szó, ugyanakkor teljesen világos is ez az eset. Uszpászki úr egy egymás közötti számla rendezés áldozata. A litván többséget élvező párt támadja őt, gyak... ezen személyek megpróbálják elérni azt, hogy Uszpászki úr elhagyja a politikai arénát. Pontosan ezért olyan bonyolult ez az ügy, és pontosan azért alakult így a szakbizottsági szavazás, mint ahogy alakult. A néppárt azért szavazott így, mert Landsbergis úrhoz is kötődik ez az ügy. Nyilvánvalóan nem a bolsevikoknak kell uralni az Európai Parlamentet, illetve nem megedhethető a bolsevizmus, de mindenképpen támogatom Muszkaszki úr mentességét. A szocialisták következnek, mondja az elnök. Jelentéstevőként szólok hiszen sokáig foglalkoztunk a témával, ez nem volt vidám, és amit most hallottunk, az sem bizonyítja azt, hogy a szakbizottságban a többség, mind az első, mind az alkalommal hibázna. Semmi nem derült ki ebből az egészből. Nem ítélkezem arról, hogy uh, Litvániában a képviselő milyen szerepet tölt be. Ez nem az én feladatom, az önök feladata sem a kérdés az, hogy fair eljárásban van-e része, vagy nem, és be kell tudni bizonyítani azt, hogy ő nem részesül fair eljárásban, ilyen bizonyíték pedig nincsen. Tomaszewski úr a bolsevizmussal kapcsolatos megjegyzéseit kérem hagyja, hiszen ez önt rossz fényben tünteti fel, hiszen itt az igazság kiderítéséről van szó, nem arról van szó, hogy ő bűnös vagy nem bűnös, arról van szó, hogy jogos eljárásban, fereljárásban van része, vagy pedig politikai üldöztetés áldozata-e. Nem derült ki eddig még ezzel kapcsolatban semmi. Éppen ezért döntöttünk úgy, ahogy a szakbizottságban, és azt javaslom, hogy a plenáris is járuljon hozzá ehhez a döntéshez. Köszönöm szépen, Rapkai úr. Ezzel lezárom a közös vitát, holnap kerül sor a szavazásra délben. A következő nagyon fontos téma mindannyiunk számára, ez pedig az Európai Tanács 2011. december 8-9-i ülésének előkészítése. Nagyon fontos az össz